morning, everybody. Jó. Uh, Jó reggelt kívánok mindenkinek. Elkezdjük a napi rendet, illetve a mai napi munkánkat. Kérem szépen, hogy mindenki uh, egyezem bele, hogy uh, a szavazás előtt egy korrigendumot uh, fogadjunk el a Creative Europe program kapcsán hiszen így lehet majd a plenárison szavazásra bocsátani ezt a dokumentumot. Tehát amikor a napirendre rátérünk, elmondom, hogy miről van szó, csak kérem, hogy ezt az egy pontot vegyük föl a napirendre egy technikai korrigendum a Creative Europe program kapcsán. Ellenzi valaki nem, akkor ezt elfogadtuk. Az elmúlt ülések jegyzőkönyvének elfogadása január 20-21, február 6, február 12-13. Mindenki megkapta ezt a dokumentumot, ezt a jegyzőkönyvet a dokumentumai között, hogyha a mai nap során senki nem él ellenvetéssel, jó reggelt kívánok egyébként a tolmácsok is, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Bol, bulgár, cseh, málta, máltai és balti nyelvekre nincsen tolmácsolás, ám a többi nyelven van tolmácsolás, ahogy hallják is a hallgatók. A 3A ponttal kezdjük. A titkorság mindenkinek múlt héten elmagyarázta egy levelében, hogy a tanács egy korrigendum javaslatot terjesztett be a 24-es cikk 6-os bekezdésére, a 1295 per 2013-asról van persze szó, a 132-es cikk 2 bekezdése, mely a költségvetési rendtartásra vonatkozik, erre utalást tételik, tétetik, illetve a, ezt helyettesítjük a 130-as cikk 1-es bekezdésével. Még egyszer, tehát a 130-as szik 2-es bekezdése helyett a 130 szik 1-es bekezdésére utalunk. Jelzem, ahogy egy kollega is mondta, hogy mi a szakbizottságban jó utalást tettünk, a jogászok ezt módosították, és most pedig mégis ezt vissza kell módosítani. Mit mondjak? örülj, örömmel látjuk, amikor a jogászok elismerik, hogy tévedtek, és mi nekünk volt igazunk. Még egyszer mondom, tehát a rendelet tervezetben a 130-as szik 1-es bekezdése kell, hogy szerepeljen. Máskülönben a Creative Europe programot nem lehet kírni. Ellenzi-e valaki ezt? Elektronikusan szavazunk, vagy mindenki egyetérte? Úgy látom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy igazunk volt, és ilyen módon igazunk is lett. Köszönöm szépen a korrigendumot, tehát ezt a módosítást elfogadtuk, és ez alapján reméljük, hogy a programok elindulhatnak. Már is tovább lépünk a következő napi rendi pontra. Új technológiák és nyílt oktatási források, erről fogunk szavazni. Katalin Szorin Iván volt a jelentéstevő. Ez az egyedüli szavazás ma, és ezért megkérem Iván kollégát, hogyha még valami észrevétele mondandója van, akkor ezt tegye meg most. Katalin, you want to say something? Kéred a szót? Parancsolj! Intervin doar ca să mulțumesc celor care au depus. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy jó eredményre sikerült jutni, és nyugodtan mondhatom, hogy jó eredményre jutottunk az árnyék jelentéstevőkkel. Sikeres ez a jelentés, és az eszmecsere és a vita is nagyon konstruktív volt, tehát semmilyen fajta további észrevételem nincsen. A kompromisszumot mindenki elfogadta, úgyhogy összességében azt mondhatom, hogy ez egy jól sikerült jelentés, Éppen ezért mindenkinek meg szeretném köszönni az együttműködést. Danke, Katalin. Ich hoffe, dass wir... Köszönöm szépen, Katalin. Remélem, hogy elkezdhetjük a szavazást. Kérem, hogy a szavazókártyáikat tartsák készenlétben, mert ezért nem olyan egyszerű helyzet, mint ahogyan Katalin beszélt erről, biztos lesznek ellentmondásos szavazatok, ahogyan tájékoztattak, éppen ezért gyakran elektronikus szavazásra lesz szükség. Meg, megvan mindenkinek a szavazó kártyája, akkor elkezdjük a szavazást. 22-es módosító mellette, ellene. Hát ez így nem megy. Nem lehet mindenki mellette tehát. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, nem működik, ej a kutyafáját, lezárom a szavazást, 11.9 9 ellenében elutasítva. 24-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott elfogadtuk? 34-es ki támogatja? Kiszavaz nemmel, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 36-osról. Lezárom a szavazást. 14-6 ellenében elfogadtuk. 38-as kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellettem. Ellene elfogadtuk. 41-es mellette. Nem, bocsánat, 43-as tehát 43-as mellettem, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 43-as ügyében. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44 mellettem, ellene, tartózkodás még egyszer. 44-es. Megnyitom a szavazást elektronikus módon. Lezárom a szavazást. Tizennégy nyolc ellenében elfogadtuk. So, 45 45 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Vote is closed. zu 8 angenommen. 6 18-8 ellenében 46 mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56 kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 61-es kitámogatja, ki szavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki? Csek. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14-9 ellenében elutasítva. 62-es. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük le, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-9 ellenében. Hannu Takula ugye nem géppel szavaz, de beszámoltam az ő szavazatát is. Hatvanhárom 63 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a 64-esről. Lezárom a szavazást. Hannu, nem látom, hogy mit jelzel. Ez a tiéd, jaja? Bocsánat, elnézést, elnézést. 12-10 ellenében elfogadtuk. 65 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72-es két részben első rész mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73 kitámogatja. Ki az, aki nem szavaz, ki az, aki tartózkodott, elfogadtuk, 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 76, 78 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81-es két, és 82 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as kitámogatja nem? Nem a 80-as? Tehát a 83-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás, check, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 10-12 ellenében elutasítva. Ha annó téged nem számoltalak, még rosszabban, 10-13 ellenében elutasítva. 85 mellettem, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 86. Ki támogatja? Ki az, aki nem elszavaz? Elfogadtuk. 87-es mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, elfogadtuk. 92 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 93 mellettem, ellene tartózkodás csek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, melyet megnyitottam. 10-12 ellenében elutasítva. 94 mellette ellene elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as kitámogatja, kiszavaz nemmel tartózkodás elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as kitámogatja, kiszavaz nemmel. Tartózkodás elfogadtuk, El, elutasítottuk 101 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk 102 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 104 mellettem, nem, nem a 104, bocsánat, ezt elfogadtuk, 107-es, 107-es mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, Hát ez szörnyű ez a telefon, a tolmácsokat is nagyon zavarja, mondják. 110 mellette, ellette elfogadtuk, 111 mellette, ellene elfogadtuk. 113 mellette, ellene. Bocsánat, javít az elnök 112 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 114 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 120 mellette, ellene, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 123 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124 mellette, ellene, csekk, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-12 ellenében elutasítva. 125 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 126. Ugyanaz. 127-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 128. Kitámogatja. Kiszavaz már. Tartózkodatta valaki. Elfogadtuk. 129. Mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 130. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 131. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 132. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 133 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 134 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 137-es mellette, ellene, elfogadva. 138 kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodás elfogadva. es támogatja, ellenzi, tartózkodik elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös elfogadva. Hatos mellette, ellene, elutasítva. Hetes, hetes, kérdezi az elnök kétkedve, elutasítva. Hogy van az? Valaki kétkedik a hatos eredményében? Nem, rendben van. Tehát hetes mellette. A hatost megerősítjük, tehát elektronikusan megnyitom a szavazást a hatosról. És closed. 20 3. 23 ellenében elutasítva, azaz 3-20 ellenében elutasítva. Also Marie-Thérèse. Tu as trop bu hier soir, hein De. Bon, alors. Sieben. Euh... Hetes. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas, splitvét első rész mellette, ellene. Még egyszer, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene És elfogadtuk, tízes mellette ellene elfogadtuk, tizenegy kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk, tizenkettő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenhármas igennel kiszavaz, nemmel kiszavaz, tartózkodott, elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellenem elfogadtuk, 17 mellette, ellene. Elfogadtuk 18 mellette, ellene. Elfogadtuk 19 mellette, ellene. Elfogadtuk 20-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk 21 mellette, ellene. Elfogadtuk. Egyes mellette, ellene. Elfogadtuk. Most pedig ebben a ciklusban utoljára szavazunk ebben a szakbizottságban. Megnyitom a szavazást. Vote is closed, ein feierlicher Akt. Ünnepés aktusként lezárom a szavazást 24-0 ellenében. Katalin, at the end of your term, a ciklus végén ilyen nagyszerű eredményt értünk el. Köszönöm szépen, gratulálok. Most pedig a következő napi rendi pontra térünk rá. Megpróbáljuk megtalálni a biztos. Valahol itt van. Ne menjenek el, kedves kollégák, Edith, mindenki maradjon itt, a biztos tiszteljük meg azzal, hogy meghallgatjuk. Ne menjenek el. Kokobű. Ah, das geht die alle fort hier. Piotr, Boris, Pago, unglaublich.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 Es ist das letzte Treffen mit der Ez az utolsó találkozunk a biztosasszonyjal, a kultúra, képzés, média és sport biztosával. Nagyon örülünk, hogy itt van a biztos asszony, és hogy egy összefoglalót adhat az elmúlt öt évről, és az elmúlt öt évben, és egy kicsit előtte is, az Európai Bizottság nagyon sok ösztönzőt adott, azon kívül, ami az Európai Bizot, ami a szerződésben szerepel. Az Európai Bizottság nagyon sok ötletet, gondolatot osztott meg velünk, és és kezdeményezést indított, amelyeket aztán útjára indítottunk. Androlának és munkatársainak köszönetet szeretnénk mondani, ezért a sok jó gondolatért, az ajánlásokért, a közleményekért, amelyek mellett mi is, amelyeket mi is magunkénak vallottunk, és remélhetőleg ezek aztán a kormányok programjába felvételre kerültek. Biztos asszony, ön ilyen szó. Thank you. Thank you, dear Doris. Good morning. Jó napot kívánok, Doris, kedves kollégák! Nagy öröm számomra, hogy itt ez alkalommal utoljára szólhatok önökhöz. Azzal kezdeném, hogy mindenkinek köszönetet mondok az együttműködésükért az elmúlt négy év során. Öt év volt ez, nem? Ne, az én esetemben négy. Nekünk négy és fél, mondja az elnök asszony. Lényeg az, hogy az önök támogatásának köszönhetem, hogy együttesen, ahogy ön is elmondta, sok közös célt el tudtunk érni az oktatás, kultúra, ifjúságügy és sport területén. Most a következő percekben felsorolnám a néhány fontosabb eredményünket. Nyilván nem sikerült mindent megvalósítani, amit szerettünk volna, de mindannyian büszkék lehetünk azokra a szakpolitikákra és eszközökre, amelyeket sikerre vittünk. Az elmúlt négy év során igyekeztem az oktatást és a kultúrát előtérbe helyezni, amelyel Európa válaszolhat egy mélységes válságra. Azt hiszem, hogy a népeink és készségük az, amely biztosíthatja azt a fenntartható és inkluzív növekedést és okos növekedést, amelyet megcéloztunk. Ugyanakkor továbbra is beruházásra van szükség az oktatásba és a pénzügyek konszolidálására. Ezt senki nem vitatja. Így érhetjük el a 2020-ra kitűzött oktatási célokat az Európai Unióban. 2010-re, re az Unió fiataljainak 36%-a fejezte be felsőoktatási tanulmányait, és így megfelelő készségeket, tudást szerzett ahhoz, hogy ő megfelelő munkát találjon. Ez azt jelenti, hogy jó irány, jó úton vagyunk, hogy elérjük a 40%-os célt, és behozzuk lemaradásunkat nemzetközi partnereinkhez képest. Jó úton vagyunk ahhoz is, hogy a ö, középfokoktatással kapcsolatos céljainkat is elérjük. Csökken azoknak a száma, akik megfelelő képzettség nélkül túl korán befejezik tanulmányaikat 2012-ben. Ez a szám 12,7%-ra csökkent, és 2020-ra a 10%-os vagy az alatti célt el fogjuk érni, remélem. Ez megfelelő előrehaladás, de a lendületet fenn kell tartanunk. És azt hiszem, hogy ezt meg is tudjuk tenni, hiszen Ma igazabb, mint valaha, hogy az oktatás az európai szakpolitikák középpontjában van. Ez a legfontosabb és legtartósabb változás, amelyet az elmúlt években láttunk. Jóval fontosabb, mint a tények és a számok. Európa végül így valóban elérhet valamit ezeknek a programoknak köszönhetően. Minden évben az európai szemeszter révén, amikor a bizottság ajánlásokat tesz a tagállamoknak, megerősítjük az oktatás stratégiai jelentőségét és a beruházás és reform igényeket. Annak érdekében, hogy támogassuk és irányítsuk tagállamaink reformtörekvéseit, konkrét szakpolitikákat javasoltunk. Gondolok az oktatás újragondolásával kapcsolatos közleményre, az oktatás megnyitására és a felsőoktatás nemzetközi tételére. Ami a kultúrát illeti, hasonlóképpen sikerült megváltoztatni, hogy a kulturális és kreatív iparágakról beszélünk. Sikerült megfelelő egyensúlyt találni a kultúrában benne rejlő érték a között és a Másrészt a kulturális szektor gazdasági szerepe között, mivel az innovációt gerjeszt és új munkahelyeket teremt. Szeretnék világosan beszélni, <clears throat> miközben a művészet és a kreatív média globalizáltá válik, és a digitalizáció egyre fontosabb, az állami intervenció is ugyanolyan fontos, mint valaha. Meg kell néznünk, hogy Európa milyen fontos a mozi és a televíziózás területén. Gondolhatja valaki is, hogy maga a piac egyedül létrehozta volna e, ezeket a csodálatos alkotásokat, filmeket és televíziós alkotásokat. Természetesen nem. A sokféleség, a minőség és a függetlenség európai érték, amelyet, amely állami finanszírozást igényel, és én ezt büszkén védelmezem. Nézzük meg, hogy az elmúlt évek során milyen eredményeket értünk el. Kezdjük az oktatással. Európában egy makacs paradoxonnal kell szembenéznünk. Egyrészt elfogadhatatlan mértékű munkanélküliség van számos országban, és tudjuk, hogy a fiatalokat sújtja ez leginkább. Másrészt viszont látjuk, hogy két millió üres munkahely van egész Európában, és sok munkáltató nem találja meg a megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerőt a munkaerőpiacon. Tehát az igények és a készségek nem találnak egymásra. Erre kell egyre inkább odafigyelnünk. Az előrejelzések szerint 2020-ra az Unió munkahelyeinek egy harmada magas szintű képzettséget fog igényelni. Jelenleg az teljes munkaerőnek csak egy negyede rendelkezik ezzel a szintű képzettséggel. Ez tehát a feladatunk. Amikor az Oktatás újragondolása című stratégiánkat bemutattam egy évvel ezelőtt, a célom az volt, hogy segítsük a tagállamokat e kihívásokra való válaszban hangsúlyozta, mennyire sürgős a reformok végrehajtása az oktatás minden szintjén, hogy megfelelő mixet biztosítjunk, biztosítsunk az alapvető és transzferzális készségek terén, hogy előre mozdítsuk a foglalkoztathatóságot, új oktatási és tanulási módszereket dolgozzunk ki, és új megközelítést tegyünk magunkével a partnerségi kapcsolatok és a finanszírozás területén. Szeretnék köszönetet mondani az önök raportérenek, Nevedalove asszonynak. A az oktatás újra gondolásáról írt jelentésével kapcsolatban. Az oktatás újragondolása új technológiákat jelent az osztályteremben. A digitális korban élünk, de csak mostanában kezdtünk el komolyabban elgondolkodni, hogy ez mit jelent az oktatás, a tanítás módjait illetően. Múlt szeptemberben Krúz alelnök asszony és én új kezdeményezést nyújtottunk be, az oktatás megnyitása címmel, kinyitása címmel. Szeretnék gratulálni az önök raportőrének Iván úrnak a jelentéséhez, amelyet azt hiszem ma reggel fogadtak el túlnyomó többséggel az önök bizottságában. Az elmúlt hónapban a Európa Oktatási Minisztérium miniszterei tanácsi következtetéseket foglalk, fogadtak el azzal kapcsolatban, hogy véleményünk szerint az oktatási és képzési rendszerek nem teljesítenek jól, és ezen javítani kell. Azt hiszem egyetértenek velem abban, hogy amikor a képzésekről beszélünk, nem egyszerűen arról van szó, hogy a felsőoktatást ki kell terjeszteni, hanem a minőséget is javítani kell, és hogy az oktatás minden szinten a megfelelő kérdésekre adjon választ. Nem csak a legmagasabb szintű készségekre van szükség, hanem elsősorban, hogy ezek a megfelelő készségek legyenek, és megfelelő kapcsolatot kell kialakítani az iskola és a munkavilága között. A gyakornoki, gyakornoki helyek Európai Szövetsége egy olyan szövetség, amelyet Andor biztos úrral múlt nyáron indítottam új, új útjára. Ez is egy fontos lépés ennek érdekében. Ez lehetőség volt ö, ahhoz, hogy illetve a bolonyai és kopenhágai folyamatok megerősítése is fontos lehetőség volt. Ugyanek az érdekében, mivel nagyon fontos a transzparencia és a minőség mérése, az egyetemi besorolási eszközt útjára indítjuk. hiszen a jelenlegi besorolások leginkább a kutatásra fókuszálnak. Természetesen nincs olyan besorolási módszer, amely tökéletes lenne, és mindig megvan a szubjektivitás, de mégis a besorolási rendszerekkel együtt kell élnünk, és ezért fontos azoknak a minőségét javítani. Az úgynevezett Hugh Malti kert bevezető konzorcium nagy hangsúlyt helyez az adatgyűjtésre. Több mint 500 intézménnyel kapcsolatban gyűjt adatokat az egész világon, és jelenleg kezdi az eredmények feldolgozását. Júniusban a görög elnökség konferenciát fog tartani, hogy megvitassa az első eredményeit ennek az új besorolási rendszernek. Szeretném megemlíteni az Erasmus Plus-t, amely segít céljaink elérésében. Doris, nagyon hálás vagyok neked és a bizottságnak, hogy ilyen jó eredményeket tudunk elérni a múlt év végén. Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően most 4 millió fiatalnak tudjuk megadni a lehetőséget, hogy külföldre utazzon, ott tanuljon, dolgozzon, tapasztalatot szerezzen. És ez, ezzel a programot, ez 2020-ig érvényes ez a 4 millió szám, és ezzel valóban egy magasabb szintre tudjuk emelni ezt az egész programot. Ez a program felvértezi a fiatalokat, hogy megfelelőképpen mobilok legyenek és megfelelő készségeket szerezzenek egy egyre multikulturálisabb világban. Ez gazdagítja a nyelvi sokféleséget, és hozzájárul a nyelvi, nyelvtanítási innovációjához. És hálás vagyok Alfonzi úrnak a témában írt jelentéséért. Ez az új program támogatja az új partnerségeket, segíti az oktatási rendszereinket a tanítási módszerek modernizálásában, és megfelelő összeköttetést teremt a különböző készségek között. 125 ezer iskola, ifjúsági csoport, felsőoktatási és szakképzési intézet és vállalkozás fog együtt működni Európában ennek keretében. 150 Tudásszövetség támogat 1500 egyetemet és vállalkozást az oktatás területén megvalósítandó innováció érdekében. Ez a 150 szektorális készség szövetség 2000 képzőintézményt és vállalkozást hoz össze. És ami szinte nagyon fontos, az Erasmus Plus új energiát jelent az ifjúsági tevékenységek terén egy olyan időszakban, amikor az ifjúsági munkanélküliség különösen aggasztó. Tudok, hogy, tudom, hogy önök közül néhányan szkeptikusak voltak azt illetően, hogy mi, mennyire találják meg a helyüket a fiatalok ebben az új programban, de a végső eredmény mindenki számára pozitív. Az Erasmus Plus új láthatóságot biztosít az informális és nem formális oktatás előnyei számára, és hogy a tantermen kívül is értékes készségeket lehet szerezni. Ez segít a fiataloknak, hogy megtanulják, milyen értéke van a civil társadalomban való részvételnek is. Doris, tegnap este hallottam, ahogy beszéltél az ezzel kapcsolatos első lépésekről. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Mr. illetve Papa Nikolau úr nagyon fontos munkát végzett ezzel a témával kapcsolatban, és a jelentését tavaly fogadták el, ami a sportot illeti. Azt hiszem, mindannyian ö, keményen dolgoztunk, hogy ö, ennek is teret biztosítsunk az új programban. Ez az első alkalom, hogy a sport egy rendszeres támogatásban részesül az Európai Unió költségvetéséből. És tisztelettel adózom többek között Fiszasz úr munkája előtt, aki jelentést írt ebben a témában. Folytassuk a kultúra kérdésével, ami tudom, hogy rendkívül fontos önöknek, éppen úgy, ahogy számomra is. Új ötletekkel álltunk elő a kreativitás előmozdítása érdekében, amely egy megfelelő környezetet teremt a kulturális sokféleséghez, amely kiszélesíti az európai alkotások közönségét, ösztönzi az innovációt és a vállalkozó szellemet. A stratégiában, amelyet a kulturális és kreatív ágazatok előmozdtásával kapcsolatban mutattam be, hangsúlyoztam, hogy a kultúra nem csak munkahelyteremtő, hanem arra is kiváló, hogy bizalmat teremtsen az állampolgárok felé a közös európai projekt tekintetében, és újraépíti a bizalmat társadalmaink és gazdaságaink között. Külön szeretnék köszönetet mondani Sanchez Schmidt asszonynak, aki ebben a témában írt nagyon értékes jelentést. Természetesen ahhoz, hogy valóban élni tudjunk kulturális erősségeinkkel, attól függ, hogy megfelelően finanszírozzuk és folyamatosan a kreativitást, és olyan szabályozási környezetet teremtsünk, ahol valóban virágozni tud a kultúra és a kulturális és a kreatív ágazat. Az európai kulturális fővárosok program újra és újra megmutatta, hogy ha a kultúrát és a művészetet egy hosszú távú fejlesztési stratégiába be tudjuk építeni, akkor az új munkahelyeket is teremt. Szeretnék Skuria úrnak köszönetet mondani a jelentéséért az témában. Nagyon értékes volt az önök támogatása a nehéz tárgyalások során és tudom, hogy az önök bizottsága februárban kompromissz, támogatta azt a kompromisszumot, amely lehetővé teszi majd számunkra, hogy lezárjuk ezeket a tárgyalásokat. Szeretném még megemlíteni az Európai Örökség címet, amelyel a mandátumom kezdődött. Külön szeretnék köszönetet mondani Paliadeli asszonynak, aki ezzel kapcsolatban sokat, nagyon sokat dolgozott. Új kezdeményezést szeretnék bejelenteni a kulturális örökséggel kapcsolatban, amely arról szól, hogy mennyire járul hozzá az európai célokhoz, és mennyire fontos a kulturális önökség védelme. Szeretnék vitát indítani a tagállamokkal és a civil társadalommal azt illetően, hogy hogyan tudunk a leginkább együttműködni. És útjára indítottuk az új Kreatív Európa programot másfél millió euróval. Ez 9%-os növekedést képvisel. De felejtsük el olyan időszakban, amikor az európai költségvetés maga csökkent, mivel tudjuk, hogy nagyon gyakran az emberek ezt hajlamosak elfelejteni, azt mondják, ó, csak ennyivel növekedett, de közben mások költségvetése, más programok költségvetése csökkent erre emlékeztetnék. Az önök bizottságának köszönhetően még jobban tudjuk támogatni most az európai művészeket, filmművészetet, filmet, könyvfordításokat. Mindez hozzájárul sokféleségünk fenntartásához. A kulturális és kreatív ágazatok támogatását sokkal jobban meg kell célozni, mint eddig sürgetném a tagállamokat, és személyesen írtam minden érintett miniszternek, aki a strukturális alapokért felel, <clears throat> hogy integrált stratégiában gondolkodjanak a regionális fejlesztés területén. Szerettem volna hangsúlyozni számukra, hogy a strukturális alapok is rendelkezésre állnak az okos befektetések érdekében, és ezeket maximálisan ki kell használni. Mindannyian tudjuk, hogy ma sokkal inkább, mint eddig a kulturális és kreatív ágazatok finanszírozása nagyon nehéz kérdés. A kultúra szereplőinek személyre szabott finanszírozásra van szükségük magán és állami forrásokból, ez mindkettő egyaránt fontos. Hálás vagyok, hogy kitartásoknak köszönhetően most van egy olyan programunk, a Kreatív Európa, amely segíteni fogja a tagállamokat, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Sokat dolgoztunk, de elértük, hogy megfelelő költségvetésünk legyen egy ilyen nehéz időszakban. Ez megmutatja, hogy komolyan veszük, amit mondunk. Külön szeretnék köszönetet mondani Kosta asszonynak, aki hozzájárult a sikerhez. Hogyha most hátrébb lépünk, és mindezeket a programokat áttekintjük, az Erasmus plus a Kreatív Európát, az Európai Kulturális Fővárosok programját láthatjuk, egy olyan Európát látunk, amely nyitott, magabiztos, és terepet ad a fiataloknak. Nyit, nyit a saját állampolgárai és szomszédai felé, és nyit a világ felé. Nem kis részben köszönhető ez ennek a parlamentnek a kemény munkájának és elkötelezettségének, hogy ilyen ígéretes eredmények születtek. Ismételten szeretnék köszönetet mondani önöknek ez alkalommal, amikor utoljára szólok önökhez. Külön köszönetet mondok az alelnököknek, Trüppel asszonynak és Lökegárd úrnak, akikkel kiválóan együtt tudtunk dolgozni. Természetesen utolsó szavaimat az elnök asszonynak szánom, Külön szeretnék köszönetet mondani neked, Doris. Tegnap este nem volt rá lehetőség, de azt hiszem, hogy ez még jobb alkalom. <clears throat> Kiváló pályát futottál be itt ebben a parlamentben is, és itt ebben a bizottságban is. Ez nyomot hagyott az itt kialakított szakpolitikákon. Komoly örökséget hagysz magad után, és a további munkádhoz is sok sikert kívánok. Köszönöm szépen! Thank you very much, dear Andrula. And Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kamaivat úrnak adom meg, a, asszonynak adom meg a szót először is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy még egyszer beszámolt a munkájáról, és arról, amit az elmúlt négy és fél, öt év alatt közösen elértünk. mégis, hát egy kicsit hadd vizezzen fel ezt a bort, amit ma délelőtt amivel ma délelőtt megkínált bennünket, legalábbis az Erasmus programmal kapcsolatban szeretnék néhány dolgot elmondani. Ebben a szakbizottságban eltartott egy darabig, míg az Európai Bizottsággal összecsiszolódtunk, és meg tudtuk győzni őket arról, hogy hogy lehet, hogy a mi elképzeléseink a jobbak, sikerült jó programokat útjukra indítani, ez abszolút nem vitatott. December 12-én az Erasmus Plus guide-ot angolul már kidolgoztuk, ma március 18-a van, és tegnap telefonáltunk, beszéltünk, egyeztetünk az Európai Bizottsággal, most egyelőre még mindig nincsen meg a többi nyelvi változat, március 18-án. Azt kaptam, azt a hírt kaptam az EU, a bizottságtól, hogy most dolgoznak a francia és német változaton, illetve ez elkészült, és ezeket most küld, küldik a németországi és a franciaországi nemzeti hatósághoz, hogy ezt érdemben felülvizsgálják. Én szerintem ehhez egyébként semmi, nincs kompetenciájuk ebben a nemzeti hatóságoknak. Az Európai Bizottság dokumentumáról van szó, és az ő felelősségük ez. Esetleg két héten belül eh, eh, számíthatunk arra, hogy ez a két nyelvi változat hivatalos, eh, hivatalos változattá válik. Egyelőre nem tudják megmondani, hogy mikor készül el a többi nyelvi változat megkérdeztem, hogy miért tart ez ilyen sokáig. Azt mondták, hogy nagyon hosszú anyagról van szó, és nincsen kapacitás erre. Nos, kedves biztos asszony, ön felel a többnyelvűségért is, és ön tudja, hogy ez a szakbizottság mindig is nagy hangsúlyt fektetett a többnyelvűségre. Fontosnak tartottuk, hogy említeni azt, hogy az Európai Bizottság gyakran sok minden csak angolul ad ki legalábbis a többi főigazgatóságon, és ezt kritizáltuk. De hogy ez most az ön szakterületén is e, így van, hogy ilyen sokáig tart a többi nyelvi változat elkészítése, és ez igaz a Kreatív Európa programra is, ez mégiscsak furcsa. A munkanyelveken ugyan elvileg megvan angolul, franciául és németül az anyag, de hogy mikor lesz kész a többi nyelvi változat azt megint csak nem tudták megmondani, és a 11 program a média programra vonatkozó 11 iránymutatás sincs kész más nyelveken. Az Európai Bizottság internet oldalán kis apróságokat több nyelven megjelentetünk, de hát ezeknek igazán hozzáadott értéke nincsen ehhez a szakterülethez ez nem helyes, a prioritások nem helyes felállítása. Kérem, hogy a fentmaradó hivatali idejét arra is fordítsa, hogy igyekezzen elérni, hogy minél gyorsabban készüljön el az összes nyelvi változat. Ez fontos, ennek a programnak a sikere ettől is függ. A tagállamokban az anyanyelvükön tájékoztassuk az embereket arról, hogy milyen lehetőségeik vannak az Erasmus Plus programban és a Kreatív Európa programban. A Kreatív Európa program iránymutatásaival kapcsolatban hát az a benyomásom, hogy nem igazán foglalkoztak azzal, hogy a parlament és a tanács konkrétan mit határozott el. Mert az európai hozzáadott érték, amelyet amely számunkra nagyon fontos, ez egyáltalán meg sem jelenik, illetve csak egyetlen egyszer jelenik meg az iránymutatásokban. És szerintem ezt még egyszer meg kellene nézni, hogy amiben közösen eh, döntöttünk, amiben közösen megállapodtunk, ez valóban megjelenjen az iránymutatásokban. Köszönöm. Marie-Thérèse? Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes volt, amit elmondott. Sokat küzdöttünk együtt céljainkért. És az elnökség is nagyon nagy szerepet játszott ezekben a küzdelmekben. Két dologra térnék vissza a kultúrára és az oktatásra. Először a kultúrával, kultúrával kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy együttműködhettünk. Franciaországban is jelentés született, amely olyan adatokkal állt elő, amelyek vitathatatlanak, tehát látszik, hogy valóban gazdasági potenciál rejlik a kultúrában, tehát nem csak a, egy elitnek a kiváltsága, hanem valóban munkahelyeket teremt, és főleg a fiatalok számára. Elnéz, és köszönöm szépen, hogy erről megemlékezett külön tehát hogy ez milyen fontos kapcsolatot is teremt az állampolgárok és a társadalom között. A transatlanti szerződéssel kapcsolatban emlékszik, hogy milyen küzdelmet folytatunk a kulturális kivétel tekintetében, hogy a megalapodásból az audiovizuális kultúrát és filmművészetet kivonják. Keveset tudunk a tárgyalások állásáról hogyan folytatta a bizottság a tárgyalásokat. Tudjuk, hogy a bizottság stratégiája nem volt teljes mértékben összhangban a parlament állásfoglalásával. Milyen garanciánk van, hogy a az, állam, az Egyesült Államok nem fog visszatérni erre a témára a tárgyalások során. Ez nagyon fontos a számunkra. A második kérdés a kultúra területén az áfa kérdése. Tudjuk, hogy illetve fontos számunkra, hogy alacsony áfa, maradhasson az áfa kulcs a kulturális javak tekintetében. Kíváncsi lennék az ön véleményére ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság is véleménye is hamarosan várható, illetve egy hatástanulmány is készül ezzel kapcsolatban, tehát kíváncsi lennék ezekkel kapcsolatban a véleményére. Ami az oktatást illeti, teljes mértékben egyetértek az önálláspontjával. Fontos, hogy a készségeknek a megfelelő összetétele álljon rendelkezésre. Nagyon fontos a mobilitás. 2000 2014. februárjában a svájci népszavazás megkérdőjelezte ezt, tehát a bevándorlással kapcsolatos népszavazás. Úgyhogy ezzel kapcsolatban tárgyalni kell, hiszen megkérdőjeleződött a mobilitás. Mi a bizottság véleménye ebben a kérdésben? Ez lett volna két kérdésem. Köszönöm. Euh, Santiago Fissas, et après on donne la chance. Meghallgatunk néhány kérdést, és aztán utána kap euh, lehetőséget a biztos asszony válaszolni. Santiago következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztos asszonynak is, euh, hogy beszámolt a munkájáról és gratulálok az elmúlt négy-öt évben elért eredményeidhez. Köszönöm szépen azt is, hogy mindig elérhető voltál, és jól lehetett együttműködni veled. És meg is hallgattál bennünket. Emellett gratulálni szeretnék ahhoz, hogy a pénzeszközöket sikerült, az előirányzatokat sikerült növelni a kultúrára. Ez nem olyan egyszerű, nem is annyira egyértelmű ezekben a nehéz időkben, amikor az európai költségvetést inkább csökkenteni kívánják azok a témák, amelyeket, amelyekkel ez a szakbizottság foglalkozik, ezekben a témákban nem csökkentésre, hanem inkább növelésre sikerült, növelést sikerült elérni. A sportra szeretnék kitérni külön. A sportnak nagy jelentősége volt a hivatali időd alatt a munkádban. Nagy jelentőséget tulajdonítottál neki. Mind a, itt a szakbizottságunkban, tehát mi is nagyon fontosnak tartottuk, mint pedig az Európai Bizottsági Főigazgatóságon, amelyet nagyon nagy sikerrel vezet. Szeretnék kitérni itt egy jelentésre, amelyet nagy többséggel fogadtunk el, és ez nem ugyan, ugyan nem legislatív jelentés, de nagyon sok jó gondolatot tartalmaz. Itt arról van szó, mi a helyzet az európai sport irodával. Úgy hallottam, hogy egy nagy konferenciát kívánnak rendezni a sport világának résztvevőivel. 2015. szeptemberében kezdődne meg ez a projekt. Mi a helyzet ezzel? Helga Trüppel szeretne még hozzászólni, és aztán válaszokat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, Doris! Köszönöm szépen a biztosasszonynak a beszédét és a beszámolóját. Ami a Kreatív Európa programot illeti, emlékszik arra, hogy volt vita, főleg azzal kapcsolatban, hogy mi a, a kulturális kontaktcsoportok és a e, kontaktpontok és a média desk közötti együttműködés hogyan valósul meg. E, milyen hatása van ennek a különböző programokra. Ugye különbséget kell tenni a média desk és a kulturális kontaktpontok között. Mi az ön értékelése ezzel kapcsolatban, és mit vár, mi fog történni ezen a területen? A második kérdésem pedig elő készítettük a kultúra a külkapcsolatokban témát. Áprilisban lesz egy konferencia ezzel kapcsolatban. Az én kérdésem az az, hogy ön mit vár ettől a témától, ettől a, ettől a kérdéstől, mi, milyen szerepe, milyen külpolitikai szerepe lehet a kultúrának? Köszönöm. Egy pillanat még kollégánknak Kokobúra Kokobuba kell mennie szavazni, úgyhogy egy gyors kérdést még föltehet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottsági Mentesítésről fogunk szavazni, ezért kell visszamennem. Lenne egy kérdésem az a kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság mit tervez a 2017-es vállalkozói évre, annak érdekében, hogy hogy erősítsük a vállalkozói szellemet a fiatalok körében. Milyen intézkedéseket tervezünk, hogyan lehetne támogatni a legjobb döntéseket, intézkedéseket a fiatalok, munka, fiatalok körében elterjedt munkanélküliség ellen, és nagyon fontos az a fiatalok munkanélküliség elleni harcban az oktatás és Mit tervez tehát a 2017-es vállalkozói év keretében? Megadjuk a választ. Ugye menned kell a szavazásra, úgyhogy később a válasz megérkezik. Azt kérem a teremfelelősöktől, felelősöktől, a teremszolgáktól, kérem, hogyha beszélgetnek, akkor tegyék meg ezt kint. Well, um... Megadom a szót a biztos asszonynak. Ami a fordítást illeti, ne felejtsük el, hogy amikor a programokat elfogadták, hatalmas feladat hárult a fordítói főigazgatóságra. A fordítási főigazgatóság nem számára nem mindennapos feladat több kötetnyi anyagot lefordítani, hiszen a Horizon 2020 a polgárokkal való kapcsolattartás programjai és egyéb programok, amelyeket le kell fordítani. Minden programot egyszerre fogadtunk el, és egyszerre kell ezeket lefordítani. De hadd szóljak néhány szót a mi programunkról. Az első Erasmus Plus javaslat javaslatot minden hivatalos nyelvre lefordítottuk. Az Erasmus weboldal is már online van, működik minden hivatalos nyelven. A nemzeti hatóságokat arra kértük, hogy adjanak meg minden információt és magyarázatot, tájékoztatást az érdeklődőknek, a pályázóknak az saját anyanyelvükön. A probléma az, hogy 300 oldalas a program, és még az egyik program, és még ehhez jön a többi. Ez folyik, fordítódik, az angol, német, francia változat kész, és a többi nyelvi változat pedig fordításban van, dolgoznak rajta a kollégák, és remélhetőleg hamarosan elkészül. Nem arról van szó, hogy alábecsüljük a különböző, a többi nyelv fontosságát, egyszerűen e, munkaerőről van szó, nem a, a a igazgató, a fordítási főigazgatóság munkatársainak száma nem növekedett, sőt, csökkent, mert folyamatos csökkentésekre kerül sor, és közben egyre több a munka. Mindennek tetejében vannak más fordítandók is, fordítandó dolgok is, kereskedelmi megállapodások és egyéb dokumentumok, úgyhogy ne becsüljük alá a fordítási főigazgatóság munkáját. Mindent megtesznek, amit meg tudnak, és hát egy kis megértéssel kell lennünk feléjük. In Creative Europe program. Ami a kreatív, az kreatív hozzáadott értéket illeti eh, a Kreatív Európa programban, a programban több helyütt is felmerül a hozzáadott érték, hadd utaljak a nemzetek közötti együttműködésre. Ez önmagában hozzáadott érték, hiszen a művészek nem tudnak más keretek között együttműködni, és nem tudnak más keretek között Európa számára ilyen fontos értékeket teremteni. Ez magában hozzáadott érték. A kultúra gazdasági hatását illetően, ez persze nagyon fontos, ezt meg kell értenünk, főleg a válság alatt, hadd mondjam el, hogy egy hónapja a közös kutatási központtal egy projektet indítottunk, amelyben folyamatos kutatást végzünk, hogy felmutassuk a kultúrának a hozzáadott értékét a gazdaságunkban, és a gazdaságunkra gyakorolt hatását. Mivel a politikai döntéshozóknak bizonyítékra van szükségük ahhoz, hogy meghozzák az ezzel kapcsolatos döntéseiket, ezért folyamatos kutatást végzünk ez, ebben a témában. Ami a kultúra szerepét illeti, ön tudja, hogy én ezt a kezdetektől fogva támogattam, a kultúra azt, hogy a kultúra szerepeljen e, ebben a programban, ezt a tanács kizárta, de most folyamatosan e, követjük a tárgyalásokat a bizottság részéről, nem vagyunk része a tárgyaló e, delegációnak, a tárgyaló csapatnak, de jelen vagyunk és figyeljük a tárgyalásokat, és ezért a tehát figyelemmel kísérjük, hogy a mi elvárásainak megfelelően szülessen eredmény. Ami a svájci tárgyalásokat illeti, decemberben kezdődtek ezek meg, és hát sajnálatos módon a referendum miatt meg kellett eh, szakítanunk a tárgyalásokat. Várjuk a svájci hatóságoktól a magyar a választ, várjuk, hogy tisztázzák a helyzetet, hogy eh, lássuk azt, hogy a referendum eredményét hogyan kívánják megvalósítani, és lá- szeretnénk látni azt, hogy szeretnének-e még együttműködni velünk. A 2013-14-es egyetemi évre nem vonatkozik ez már, azonban és a Lifelong Learning programra se, a 2013-14-es szemeszterre, és várjuk a magyarázatot a svájci hatóságoktól. az Európai Sport éve. Nos, ön is tudja, kedves kollega, hogy a legjobb gyakorlatok cseréjére sor került, és folyamatos egyeztetésben vagyunk az egyes tagállamokkal, és június 11-én, ha jól emlékszem, egy nagy konferenciát szervezünk, amelyen minden érintett részt vehet, és felajánlásait megte, megtegye, megteheti. Nagyon fontos ugyanis, hogy hogy ezek megszülessenek, ezek a felajánlások, és akkor kezdődhet az a sporthete e, program. Az első ilyen sporthete program valószínűleg szeptemberben lesz. Ami a média deszket illeti, a tagállamokban a Kreatív Európa deszket vétrehozzuk. Sok tagállamban úgy döntettek azonban, hogy külön média deszket és külön kulturális deszket hoznak létre. Ez a nemzeti államok, vagy a tagállamok döntése. Ami a vállalkozást illeti, vállalkozó szellemet illeti, azt gondoljuk, hogy ez az vállalkozói szellem az egyik olyan képesség, készség, amelyre szükség van, és amely a fiatalokat felvértezi a munkanélküliség ellen. A vállalkozói szellemre oktatást nagyon fiatalon meg kell kezdenünk. Meg kell tanítanunk a fiataloknak azt, hogy hogyan lehet kockázatot vállalni, hogyan érdemes kockázatot vállalni, mert ezen speciális uh, tulajdonság és készség nélkül nem lehetnek európai vállalkozók. Az Európai eh, Innovációs és Technológiai Intézetek kiváló eh, példát eh, mutatnak arra, hogy hogyan lehet eredményt elérni az oktatásban ezen a fontos területen. Az vállalkozói szellem évében remélhetőleg jó eredményekre jutunk, abban, hogy megmutassuk, mennyire fontos ez a készség, és, tájék, és, és bátorítsuk arra a tagállamokat, hogy fiatal kortól kezdve kezdjék a fiatalokat felkészíteni a vállalkozásra. És még egy dolog, a kultúra és a külkapcsolatok, ahogy önök is említették, nagy konferencia lesz e, ebben a témában, szorosan együttműködünk a külügyi szolgálattal, és természetesen ők részt vesznek a konferenciánkon, ugyanis szeretnénk minden tagállamban elérni azt, hogy a kultúra szerepet játszon a külkapcsolataikban. A szakértői munkacsoport már készült, készített ajánlásokat a tagállamoknak, és nekünk is, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell itt eljárnunk. Kína volt a, pilot, a mm, kísérleti projekt, de nem ez az egyetlen ország. Brazíliával is együttműködünk ezen a területen, és azt remélem, hogy a külkapcsolataink állandó tényezője lesz a kultúra. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az áttekintést, melyet az elmúlt években végrehajtott kezdeményezésekről adott a kulturális területen. Két területre szeretnék rákérdezni. Egyrészt az oktatásra. A válság éveiben, az elmúlt években tehát azt tapasztalhattuk meg, hogy a fiatalok, épp a fiatalok nem találnak munkahelyet. Azon kellett gondolkoznunk, hogy milyen intézkedésekkel lehet jövőt, kitekintést adni a fiatalok számára a szakmai életben. Ezt a célt szolgálták tehát a egyetemi öm, képzések, de ugyanakkor a duális képzés is ezt a célt szolgálja, és kérdezem, hogy a bizottság gondolkozik-e a duális képzés, a duális szakképzés támogatásán. A következő hónapokban biztos még van lehetősége arra, hogy egy-két fontos változtatást tesz, közöljön. Ezért rákérdezek a Telekom csomagra is, melyről nagy vita folyt nálunk. A tartalomipar, a content industry szempontjai kevésbé jelentek meg a dokumentumban. Úgy azt kívántam volna, hogy a bizottság megfelelő módon gondolkodjon el a tartalomszolgáltatás lehetőségéről, és így álljon a parlament elé a jogszabálytervezetével. Kérdezem, hogy hogyan próbálja befolyásolni a jövőt meghatározó döntéseket az bizottságban, úgy, hogy a tartalomszolgáltatásokra is kitérnek. Beszéltünk, két jelentést készítettünk Kamerivart asszony és én a konvergens médiumokról, az audio vizuális szolgáltatásokról. Jelenleg konzultációs eljárásban vagyunk a bizottság zöld könyvéről. És ugyanakkor a megkötött megállapodásokat egész egyszerűen a tanács ellehetetleníti. Kérdezem, hogy az ön főigazgatósága hogyan látja ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm, Emma McLaggen. Köszönöm szépen, én is meg szeretném köszönni az elmúlt öt évben folytatott együttműködésünket. Igyekeztünk kölcsönösen áramvonalasítani munkánkat, és reméljük, hogy ez meghozza a gyümölcseit a következő öt évre is hangsúlyozni szeretném, hogy milyen fontos, hogy a mi szakbizottságunk és az ön főosztályai a fiatalok kérdéseivel foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy mi hangsúlyozunk, képviseljük a fiatalok érdekeit. Ugyanakkor a szakképzés megítélésem szerint még nem került kellőképpen hangsúlyozásra. Sokat beszéltünk az egyetemekről, a főiskolákról, de úgy gondolom, hogy a társadalmunkban nagyobb szerepet kell játszani a szakképzésnek, és megfelelő helyzetbe kell hozni a szakképzés rendszerét annak érdekében, hogy a fiatalok megtalálják a helyüket, nem kell mindenkinek egyetemre menni. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy milyen fontos volt, hogy a digitális agendában, a digitális napirendben egy irányban gondolkoztunk, hiszen a széles sávú elérhetőség az egész EU-n belül nagyon fontos mindenkinek, de különösen annak, aki online vállalkozó akar lenni, vagy pedig oktatási rendszerekben akar részt venni. Tehát a digitális napirend, a digitális menetrend nagyon fontos. A brit konzervatívok körében aggájaink voltak a költségvetés növelésével kapcsolatban, de ugyanakkor célra vezetőnek tartjuk, hogy a sport, az oktatás és a kultúrára fordított költségvetést mindig a legjobban használjuk fel, annak érdekében, hogy igazi értéket teremtsünk vele. Mindig meg kell vizsgálnunk, hogy a költségvetésből ezekre a célokra fordított adóforintokat, adóerókat jól használjuk-e fel. Támogatjuk-e például a kreatíve iparágokat, például a filmipart, vagy a játékgyártókat, akiket helyzetbe hozunk, új vállalkozások létrehozását támogatjuk, akik utána még több munkahelyet teremtenek, adókat fizetnek be, tehát többszörösen megtérülnek a ráfordításaink. Voltak éppen ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen. Paljed asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görögül szeretnék beszélni. Ön majd Paliadeli képviselő után jön, később jelentkezett, tehát eh, én nem keverem össze édes, édes kis barátocskámmal, eh. imádom, szeretem magát, de akkor is előbb Palliadelli asszony kapott szót. Látom, látom én, hogy szót kér, de majd Palliadelli asszony után. Tessék, Palliadelli asszony. Köszönöm szépen, tehát még egyszer. Én sem tudom, hogy hogyan nézett ki a sorrend. Köszönöm Vaszilió asszonynak, hogy itt van, hogy eljött, és hogy összefoglalta, hogy a főigazgatóság milyen munkát végzett az elmúlt ciklusban. Valóban kitűnő volt az együttműködés közöttünk, a két intézmény között. Ezt el kell ismernem. Nem csak azért mondom azt, mert mindketten görögök vagyunk. Arra is emlékeztetni szeretnék, hogy a kulturális szakbizottságnak voltak problémája is ezek témákkal, hiszen Európaként a szubszidiaritás, európaiként a szubszidiaritás hívei vagyunk, és Kosta asszonynal a Horizon eh, programban, illetve a Creative Europe programban is úgy ö, léptünk fel, hogy a kulturális ágazatot helyzetbe hozzuk. És lehetővé tegyük azt, hogy az egyetemek és az egyetemi tanulmányok rendszerét is meg lehessen újítani. Üdvözlöm a kezdeményezést! Üdvözlöm tehát azt a kezdeményezést, amelyet a kulturális örökségről indított útjára. Nagyon fontos ez. Fontos, hogy a következő Európai Parlament, a következő ciklusban dolgozó képviselők folytassák ezt a munkát. A Horizon, az Erasmus és a többi program értékes tovább kell vinni. Egy olyan politikát kell folytatni, mely nem csak a kulturális örökséget védi és támogatja, hanem a kutatásról és a tudományról sem feledkezik meg. A technológiai szempontokról sem feledkezik meg. Úgy gondolom tehát, hogy Európának egy ilyen kezdeményezést is meg kellene ragadnia. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban még bármilyen más további információja. Köszönöm, most kapja meg Takula képviselőszót. Kiitoksia, rakas Doris. Köszönöm szépen, kedves Doris. Nem tudom, hogy milyen arckifejezést véltél leolvasni rajtam, de azt mondhatom nyugodt szívvel, hogy nem voltam elégedetlen, hanem csak arról beszélgettünk, hogy ki mondana nagyobb köszönetet Mortonnal beszéltem erről, tehát bilaterálisan beszélgettünk, tényleg csak a köszönés mértékéről cseréltünk eszmét. Köszönetet mondok tehát a biztos asszonynak az elmúlt évi, az elmúlt ciklusban végzett munkájáért. Azt mondhatom, hogy a biztos asszony és Doris együtt nagyszerű munkát végeztek. Az Erasmus Plus nagyon fontos program, és jelentős erőfeszítés eredményeképpen elértük azt, hogy bár csökkent a költségvetés, mégis az Erasmus Plus útjára indulhatott. Ez pedig arról tanúskodik, hogy a bizottságban és a parlamentben meg lehetett győzni a tárgyaló feleket, hogy nagyon fontos a kutatásba, a fejlesztésbe befektetni, akkor is, amikor ilyen nehéz a gazdasági helyzet. Köszönöm szépen Köszönöm mindenkinek eh, ezt. A többi program is nagyszerű, de az Erasmus Plus valóban korona ékszere együttműködésünknek. A kultúra mindig nagy kihívást jelenti biztos számára. Szívesen folytatnám a munkát ebben a szakbizottságban a következő ciklusban. Öt évvel ezelőtt Finnországban, amikor elkezdtem a munkát, azt mondták, hogy hát te meg mi a kulturális szakbizottságban dolgozol, hát megőrültél te? És sok kolléga pedig arról beszélt, hogy a parlament legjobb eredménye, munkája az Erasmus Plus-ban, illetve 2020-ban rejlik, a 2020-as programban. Öt évvel ezelőtt kinevettek, de azt látom, hogy ez a tevékenység ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy a kultúra és az oktatás nem lebecsülhető. Nagyon fontos mind a két terület. És a A nyílt koordináció módszerét is támogatni kell. Voltak éppen e köszönet, köszönő szavak után a jövőbe is tekinthetünk. Hiszen, hogyha valaki tovább dolgozhatna ebben a kulturális szakbizottságban, akkor e reményben folytatnám én is a munkát, hogy a e célokat szolgáljam. Voltak éppen, tehát biztos asszony, azt a kérdést szeretném feltenni önnek, mindezt elmondva, hogy mi a három legfontosabb ügy, amelyeket a következő ciklusban meg kellene oldani, legalábbis amihez hozzá kellene látni. Még hogyha nem is ön volna a következő biztos, mit eh, hagyna örökül a következő biztosnak? A programok már futnak, de mi a legfontosabb három prioritás? Mit mondaná erről biztos asszony? Aztán még a sportról. A sportnak saját költségvetési ö, oszlopa van, sora van, és így az egészséget szolgálhatjuk a mozgással, de kérdezem, hogy hogyan lehetne konkrét intézkedéseket foganatosítani a tagállamokkal együttműködve új gondolatokra van a szükség. Lehet, hogy önnek vannak javaslatai, ötletei. Ennyit akartam mondani, még egyszer köszönöm szépen elnökasszony, és köszönöm szépen önnek is biztos asszony a kitűnő együttműködést. Remélem, hogy ezt az együttműködést folytatni tudjuk majd a jövőben is. Hannuk, köszönöm szépen, és hogyha még egyszer elmegyek Finnországba, szükségem lesz rád, hogy a kutya szánozhassunk. Most pedig Lökegárt képviselő kapszott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, állnak asszony. Én se egy eh, zöld fülű vagyok itt a parlament ülésoraiban, de a legtöbb felszólalóval egyetértek. Először is én is gratulálni szeretnék a biztosnak a kitűnő munkáért, a biztos asszonynak a nagyszerű munkáért, a nagyszerű együttműködésért. Hannu, már elmondtam, hogy eh, az Erasmus Plus milyen fontos szerepet játszik, Ez az egyik legnagyobb kihívás és a legnagyobb feladat az Erasmus Plus. Az én hazámban, Dániában is ez az egyik, a három legfontosabb eredmény, amelyet ismernek az emberek, amelyek e, az EU kapcsán e, említenek, már ha egyáltalán pozitívan beszélnek, néha napján, soha napján, kiskedden, amikor tehát pozitív hangütésben beszélnek az euróról, akkor az Erasmus plus beszélnek. Nekem is van egy kérdésem, mint Hannu kollégámnak. Én is fontosnak tartom a politikában és a napi politikai életben a kultúra szerepét. Úgy gondolom, hogy jelentős lendületet élünk meg most, hiszen mi és önök is, tehát a bizottság is sikeres volt abban, hogy a politika napirendjére tűzte a kulturális kérdéseket. A legmagasabb szinten jelenik meg a kultúra a válság idején. A következő ciklusra kitekintve kérdezem én is, mint kollégám, mit tart fontosnak, mit kell tenni? Múlt évben áprilisban, amikor a New Narrative for Europe projektet újtjára indítottuk, és egy kartát is Berlinben ez a, ez a agytröszt egy kartát is elfogadott Berlinben, és nagyszerű volt ez a rendezvény Berlinben. Egy szóval úgy gondolom, hogy a kultúra művelői, a kultúra, kulturális élet szereplői felhívták magukra figyelmet is. A kultúra a magas politika rendjére került. Kérdezem tehát azt, hogy mit tehet a bizottság az elkövetkező öt évben annak érdekében, hogy az itt elért eredményeket konkrét gyakorlattá váltsa. Kérdezem tehát, hogy hogyan lépjünk tovább, hova, merre menjünk tovább, hogyan tudjuk az itt megfogalmazott gondolatokat valósággá váltani, és hogyan hallathatja hang, hangját a kultúra a legkülönfélebb specifikus területeken az elkövetkező öt évben. Mit lehet, hogy még egy kérdést feltegyek, mit lehet tehát az elkövetkező öt évben annak érdekében tenni, hogy a kultúra uh, ne merüljön feledésbe az EU-ban? Köszönöm. Yes, habe ich, uh, Frau... Köszönöm szépen. Kosztászony következik. Köszönöm szépen, állnak asszony. Köszönöm ezt az érdekes kérdés felelek kört. Nagyon jó volt áttekinteni az elmúlt öt év munkáját. Mint tudja, én árnyékel tevőként is jelentéssel tettem le a névjegyemet, és nagyon érdekes volt a parlament és a bizottság eszmecseréjében részt venni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy konstruktív együttműködés volt, bár néha a kritika hangján is megszólaltunk. A Kulturális Szakbizottság és az Európai Bizottság is fontos szerepet játszottak. Köszönöm szépen elnök asszonyunknak azt a nagyszerű munkát, azt az ironikus hangvételt is néha, és azt az elkötelezett lelkesültséget, amelyel a munkát végezte. Nagy utat tettünk meg. Egy valamit szeretnék aláhúzni és kihangsúlyozni, mégpedig, eh, hogy fontos lépéseket tettünk előre. De ugyanakkor eh, mindig eh, a jövőben figyelni kell arra, hogy ne veszélyeztessük -e ezeket az eredményeket. Nem örökre értük el az eredményeket. A kultúra, ahogy ön is mondta, biztos asszony, a fejlődés, a továbbfejlődés, az innováció és a gazdasági támogatás függvényeiben működik. Az elmúlt években egyrészt meg kell vizsgálni, hogy mit tettünk mi itt a szakbizottságban, és önök a bizottságban, illetve hogy hogyan öm, jelenik ez meg a több éves programozási tervidőszakban, ahogyan Palliadelli asszony is mondta, hogyan tudjuk a mi munkánkat biztosítani, úgy például, hogy a Horizon 2020-as programban a számítógépek technológia kulturális felhasználása, és egyáltalán a kulturális kérdések továbbra is nagyon fontos szerepet játszanak. Hogyan lehet biztosítani, hogy a strukturális alapok, amelyek sem a kulturális örökségről, sem a kultúráról nem beszélnek, mégiscsak felhasználhatóak legyenek erre a célra? Erről a kérdésről a fejlesztési miniszter számára és a kutatási miniszterem számára írtam egy levelet. És van itt egy további szempont, amelyről gyakran nem beszélünk, ez pedig a vidékfejlesztés, hiszen a vidékfejlesztés területén is érvényesíteni kell a kulturális örökség megvédését. Bezárom a korábban megnyitott zárójelet, kihangsúlyozva azt, hogy a kultúra nem csak vertikális kérdés, hanem igenis transzverzális, horizontális kérdés. Trüppel asszony egyéb iránt egy nagyon fontos kérdést vetett fel, hogy nagyon fontos a döntés, a, hogy különböző döntéshozatali szintek vannak a bizottságon belül, illetve a tagállamokon belül, a kultúra, területén. És nagyon fontos, hogy a hatáskörök világosan elválaszthatóak legyenek, és mindenki tudja, hogy mi a felelősségköre. Van itt még egy további szempont, ez pedig az indikátorok, a mutatószámok kérdése. Az Európai Bizottság eh, azt, képviselője azt mondta, hogy 2015 nyarára a kulturális indikátorokat bemutatja. Hiszen világossá kell tenni az eredményeinket, másrészt pedig látni kell, hogy még gyengén teljesítünk abban, hogy megmutassuk, világos mutatószámokkal mutassuk meg az eredményeinket. A kulturális örökségre vonatkozó kezdeményezést nagyon fontosnak tartom, hiszen az olasz elnökség lesz a következő fél évi elnökség, és nagy lendületet és nagy hangsúlyt szeretnénk adni ezeknek a kérdéseknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, szia van! Bernard Penerapatú asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok mindent elmondtak a kollégák, ezeket nem fogom ismételni. Inkább egy másik kérdésre térnék ki, amely számomra nagyon fontos. Két bizottságra vonatkozik, ez a, az ifjúsági kérdésre. <coughs> fiatalok kérdésére szeretnék kitérni, és a fiatalok munkanélküliségére. Ami meglepett engem az az, hogy sok fiatal mondja azt, hogy már nem hisz Európában. Ami a ifjúságot illeti, van itt egy nagyon fontos kérdés, az ifjúsági garancia kérdése. Ez továbbra is projekt, továbbra is egy elköteleződés a tagállamok részéről. A fiatalok, akik ugye tanulmányaikat elvégezték, azok számára valamilyen megoldást kell találni. Ami a kultúrát illeti, a médiát illeti, az oktatást illeti, hogyan lehet azt elérni, hogyan lehet megoldást találni arra, hogy ez az ifjúsági garancia ne csak valami pusztában kiáltott szó legyen, hanem a valóság. Hogyan lehet elérni azt, hogy ezek az megoldások mindenképpen vegyék figyelembe a kultúra és az oktatás ágazatát. Köszönöm szépen, Benera patu. asszony, nekem is lenne egy kis kérdésem. Egy gyakorlati kérdés. A sport területén az szerepel a szövegben, hogy nem akarunk éven, éves, tehát évente ismétlődő programokat támogatni. Mi történik, mi van például a két évente meg tartott eseményeken, mint például a spe- speciális olimpia, nem a paralimpiáról beszélek, hanem a speciális olimpiáról. Ezek most ez alá tartoznak, hogy, hogy nem támogatunk olyanokat, amelyeket évente ismételnek, vagy, vagy lehet -e ezeket támogatni? Ez fontos kérdés. Ne legyünk túlságosan vaskalaposak, az éves az éves, a két éves viszont nem éves. Megadom a szót a biztos asszonynak. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy sokan felvetették az ifjúság kérdését és az, a fiatalok munkanélküliségének kérdését. Ez a legnagyobb kihívás előttünk. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy én Andor biztos úrral és Barózó elnök úrral a legfontosabb prioritásunknak tekintjük ezt a kérdést. Ez egy hatalmas nagy kihívás. Az ifjúsági garancia nagyon jó eszköz arra, hogy a fiatalok számára lehetővé tegyük, hogy munkahelyet találjanak, vagy folytassák tanulmányaikat, vagy képzésben vegyenek részt. Ahogy tudják, minden tagállamot megkérdeztünk, megkértünk arra, hogy nyújtsák be terveiket arra, hogy hogyan szeretnék megvalósítani az ifjúsági garanciát. És ezt meg is tették. Ezeket a terveket a szolgálataink megvizsgálták, átnézték, és most arra, tám- arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy hajtsák végre ezeket a terveket. 6 milliárd euróról van szó, amely a 7 évre elkülönítésre került a több éves pénzügyi keretben, de úgy döntöttünk, hogy ezt a pénzösszeget a tagállamoknak az első és a második évben eh, kifizetjük azon tagállamoknak, amelyek eh, amelyeknek jár ez a pénz, e, tehát az első és második két évben e, arra fizetjük ki, hogy az ifjúsági garanciát beindítsák és megvalósítsák. De ez nem minden. Ahogy mondtam, az e, nagyon gyakran az, a fiatalok, akik munkanélküliek nem, nem, rendelkeznek, nem rendelkeznek képesítéssel, képzéssel, készségekkel, ezért a tanulók, ipari tanulók kezdeményezését indítottuk el. Ez nagyon fontos, és ugye ismerik a kettős oktatási rendszert, amely Németországban létezik. Ez egy nagyon sikeres oktatási rendszer. Arra szeretnénk támogatni a dél-európai országokat, amelyekben nem létezett szakképzés, hogy partnerségek partnerségi programokat indítsanak olyan országokkal, mint például Németország, Ausztria, Dánia, ahol, ahol sikeres a szakképzés annak érdekében, hogy tanuljanak egymástól. És arra bátorítjuk őket, hogy az Európai Szociális Alapot erre használják ki, hogy a szakképzési, szakmunkás képzési programjaikat építsék ki, erősítsék. A vállalkozásokat arra bátorítjuk, hogy kötelezzék el magukat a, az ipari tanulói program mellett, és ez új abból a szempontból, hogy a különböző szereplőket összehozza, egy asztalhoz ülteti, annak érdekében, hogy közösen minőségi ipari tanuló vagy szakmunkás tanuló programokat indítsanak. Ez rövid távon is már eredményeket hozhat hosszú távon pedig nagyon fontos szerepet játszhat, hogy a fiatalokat olyan készségekkel, képesítésekkel ruházzuk fel, amely képesítésekre szükségük van az életben. Tehát ezért nem csak az egyetemi főiskolai szintű oktatásra helyezzük a hangsúlyt, hanem a különböző szintekre. Emellett az általános iskola is nagyon fontos, hiszen ezt helyezi le az alapot a középiskola és a, az egyetem alatt és előtt. Nagyon szoros az összefüggés ezek között. Azok a gyerekek, akik iskola előkészítőt bejártak legalább egy évig, azok jobb teljesítményt nyújtanak. Tehát nagyon szoros itt az összefüggés. Ami a kulturális tartalmakat illeti, a legfontosabb dolog az, hogy az új technológiák nem szabad, hogy aláássák az elveinket. Azt mondjuk például, például hogy minden szerzőt kompenzáció illet meg a kreációjáért. De nem ugye digitális technológiákra nem, támogat, nem támaszkodhatunk, hogyha a tartalmat nem védjük. Megfelelő, kiegyensúlyozott megoldásokat kell találni. Én attól félek, illetve én, én azért küzdök, hogy az elveinket megőrizzük, a, a kulturális tartalmakat létrehozóknak pedig más céljaik vannak természetesen. nagyon jó módja az egyensúly megtalálásának az eh, Licenses for Europe program. Eh, különböző munkacsoportok dolgoznak különböző aspektusokon, itt a digitális eh, agenda, a kulturális tartalom témájában konkrét eredményekkel álltunk elő. Nem, ez nem ez volt a abszolút ideális eredmény, de mégis sikerült pozitív eredményekre jutni szorosan együttműködnek a szereplők, a, rész, a az érdekelt felek, a digitális technológia működhet úgy is, hogy az európai értékeket megőrizzük. A programjainkat folyamatosan értékeljük természetesen. Nem mondhatjuk azt, hogy legyen szó az Erasmus Plusról, vagy a Kreatív Európáról, hogy elkészült a program, és most levettük a kezünket róla. Folyamatosan biztosítanunk kell, hogy a projekteket, amelyeket elfogadunk, befogadunk, ezeket hatékony, megfelelő módon valósítják meg. Ez, ehhez értékelésre van szükség, belső és külső értékelésre. Annak érdekében, hogy ezeknek a projekteknek az értékei megvalósuljanak. Mielőtt új programokat fogadunk el, e, átfogó külső értékelés folyik ezekről a programokról, hogy lássuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Ezért e, áramvonalasítottuk e, az új programok elfogadásának módját, hogy a külső értékelők munkáját egyszerűsítsük. Az oktatásba való beruházással kapcsolatban hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy az ország specifikus ajánlásokban, amelyeket évente fogadunk el, a bizottságban, és amely aztán a tanács elé kerül, folyamatosan teszünk ajánlásokat az oktatásba való beruházásra. A válságban is be kell ruházni az oktatásba. A legfontosabb azonban az, hogy bölcsen valósuljanak meg ezek a beruházások, ugyanis gyakran a tagállamok sokat, sok beruházás, sok pénzt ruháznak be az oktatásba, de nagyon szegényes eredményekkel. Úgyhogy egyrészt arra kell bátorítanunk a tagállamokat, hogy ne csökkentsék az oktatási költségvetést, de közben azt is meg kell néznünk, hogy mik a gyenge pontjaink, pontjaik, és arra koncentráljanak. 18 tagállam nagyon komoly ajánlásokat kapott az oktatás terén a legutolsó körben, tehát az oktatás központi téma a politikai döntéshozásban. Takula úr azt kérdezte, hogy a következő bizottság számára milyen prioritásokat hagynék hátra. Sokat. Először is a kulturális örökség kérdése. Pályateli asszonynak is mondom, hogy a kulturális örökség az elmúlt négy-öt évben gyűjtött tapasztalataim alapján világosá vált számomra, hogy mennyire fontos az embereket rávenni arra, hogy értékeljék a kulturális örökséget. És ez összefügg a városok, a régiók és az országok fejlettségével is. Ezért döntöttem úgy, hogy egy közleményt adok ki a kulturális örökséggel kapcsolatban, hogy ösztönözzem azt, hogy a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folyjon a párbeszéd arról, hogy hogyan lehet a kulturális örökséget magasabb szintre emelni. És és a kulturális sokszínűséget támogatni. A második dolog az az, hogy a kulturális és kreatív ipar Európára gyakorolt, európai értékekre vagy gazdaságra gyakorolt hatós, hatását fel kell mutatni, meg kell mutatni. Minden tagállam különböző módszert alkalmaz arról, hogy, arra, hogy hogyan értékeli a kultúrának a hatását de nagyon fontos lenne, hogy közösen értékeljük ezt, közösen eh, határozzuk meg, hogy mit értünk kulturális ipar alatt, azért, hogy eh, ugyanarról beszéljünk, amikor a kulturális iparról beszélünk, és folytatnunk kell a kutatást a közös kutatási központtal annak érdekében, hogy a tagállamok eh, ezeknek a kutatásoknak az eredményeit megismerjék. Végül pedig az európai filmipart azt szeretném, hogy az európai filmipar leelőzni az amerikai filmipart. Még mindig elmaradunk az amerikaiak mögött, amelle, a, még annak ellenére is, hogy micsoda támogatást nyújtunk az európai um, filmiparnak. Ami számomra fontos, az a, a, a film um, kapcsolatos tudás terjesztése. A filmolvasás és írás készség terjesztése. Volt eh, erről egy konferencia, amelyen részt vettem, és ezt nagyon fontosnak tartom. Beszéltem az oktatási, a görög oktatási tanács eh, elnökével, és a következő eh, tanácsi ülésre meg, fogja hív, meg fog hívni olyanokat, akik a filmtudást oktatják az Egyesült Királyságban. Folyamatos hetenként ismétlődő esemény ez, több mint 30 ezer iskolában az Egyesült Királyságban. A, jó gyakorlatok megosztásának kiváló módja ez. Tudom, hogy Németországban Wim Wenders például kifejezetten érdekli ez a program, szeretnénk őt is támogatni ebben, hiszen hogyha felkészítjük a fiatalokat arra, hogy a minőséget és a, tehát az európai film értékeit, minőségét felismerjék, akkor azt gondolom, hogy a jövőben ezt a programot sikerre vihetjük. Likergárd úr Nos, tudom, hogy ön, eh, Doris eh, és én is eh, szorosan együttműködtünk. Európa népszerűsítésében nem elég négy-öt ilyen eseményt szervezni, folytatni kell ezt a munkát. Arra támogató, arra ösztönzöm a partnereinket, hogy ilyen eseményeket szervezzenek. Ez a párbeszéd nagyon fontos. A polgárokkal való egyeztetés, párbeszéd nagyon fontos. Én támogatom, ösztönzöm arra a művészeket is, hogy, hogy, hogy emeljék föl szavukat. Csak akkor beszélnek, amikor probléma merül föl. Én tudom, hogy mennyire fontos volt, amikor a TTIP-ből a kultúra kivételét el akartuk érni. Nem halljuk azonban azt, hogy a pozitív aspektusokról beszélnének, a kultúra pozitív szerepéről beszélnének. Az, az európai integráció, az európai identitás pozitív oldalairól beszélnének. Ez fontosnak tartom. Európának köszönhetjük azt, köszönhetünk sok mindent, és a kultúra szereplőit arra kérem, hogy ezt hangsúlyozzák. Ami az éves sporteseményeket illeti, ezek nem teljesen kizártak a programból. Legalábbis én úgy emlékszem, ha, úgy emlékszem, ha jól tudom, hogy nagyon fontos szerepet játszik az, hogy ez a kis költségvetés megfelelő, mértékben megfelelő ö, keretben sikerüljön ö, ö, ezt elosztani, tehát a legjobb programokat fogjuk támogatni. Köszönöm szépen, biztos asszony. Néhány szót hadd fűzzek ehhez hozzá. Most a németül fogok beszélni. Azt hiszem, hogy sokan nem is tudják, hogy új főigazgatóságunk van, a kutatási szolgálat. És ez a kutatási szolgálat ellenőrzi a programokat, az alapján, hogy van-e többletértékük, hozzáadott értékük. A Európa hiányának költsége, ez a legújabb tényező, amit, amit ellenőriznek. Tehát, hogyha most körülnézünk, akár itt, a meglévő kutatási osztályon, nagyon sok lehetőséget találunk arra, hogy mit lehetne javítani, tehát létezik ez az új főigazgatóság, én is csak három hete tudom, ezt be kell vallanom, úgyhogy szeretném továbbadni ezt az információt. Emellett szeretném azt is elmondani, hogy az Európai Bizottság csinál olyan dolgokat is, amelyekben nem is, kell részt, nem is kellene részt vennünk, de mégis részt vehetünk benne. Ez az Európai Irodalmi Díj például. Ez kiváló dolog. Évente 12-13 országot kérnek arra, hogy, az, hogy, hogy nevezzék meg, hogy kik a díjazottjaik abban az évben, és szép színházakban, adjuk át ezt a díjat, adják át ezt a díjat. A biztos asszony mindig hajlandó volt meghívni bennünket, és akár én, akár mások képviseltük ezt a szakbizottságot. Az önök, az ön elődei nem mindig hívtak meg minket, és nem engedték, hogy részt vegyünk ezekben a programokban. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ezért hálás vagyok. Ami a fesztiválokat illeti, a fesztiválok támogatását illeti, ez kiváló, hogy ez megvalósul, de azt is szeretném, hogyha az Európai Bizottság a jövőben a kicsit a színház fele is fordulna, nem, nem, nem a színházi épületekre gondolok, eh, nem az épületek támogatására, hanem a színházi eh, alkotások támogatására. Az irodalomban nagyon sok díjat adunk át, a színház ezt nagyon-nagyon irigyli. És ez sajnos nem valósul még egyelőre. Talán továbbadhatná a következő továbbadhatná a munkatársainak, akik továbbra is ebben a főigazgatóságban fognak dolgozni, akkor is, ha ön már nem lesz biztos. Még egy dolog, Dán kollégánk nagyon jó volt ez a narratív gondolat, filozófusok és művészek, vezető véleményformáló művészek vettek részt, és vezető politikusok is, Parózós például. Ez nagyon jó ötlet volt. Ezt azonban folytatni kell, hiszen nagyon sok gondolat merül fel, ötlet merül fel ennek köszönhetően, ezek, ezen párbeszédnek köszönhetően amely ötleteket a munkánkban megvalósíthatunk. Tehát ezt a platformot folytatni kell. A film nagyon fontos. Az Európai Parlament ezt már felismerte. A LuxD, a kollégáim ennek keretében ezt, ezt a programot ki lehet használni annak érdekében, hogy ennek keretében felmutassuk az európai problémákat, gondolatokat, nehézségeket,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 a Welcome című filmre emlékszem, amely egy, egy menekültről szólt, akik, a menekültről szólt, aki Doverben megakadt, aztán volt egy másik program, a másik film, amely a becsületbeli gyilkosságokról szólt. Tehát ezek olyan dolgok, problémák, amelyek felmerülnek Európában, ezeket iskolákban is meg lehet mutatni, fel lehet mutatni. Ez egy olyan kommunikációs eszköz, amelyet nem szabad becsülni és az európai parlamenti irodák a tagállamokban igyekeznek ezt terjeszteni. A díjunk, az a film, amelyik megkapja a díjat, annak az fel, a feliratait készítjük el, és ez nagyon fontos támogatás a filmek számára. Ezek voltak a legfontosabb dolgok, amelyekben nem együttműködtünk az elmúlt öt évben, és a kollégák, akik itt maradnak a következő törvényhozási ciklusban, folytatják a munkát. Az önök munkatársa, az ön munkatársai kiváló munkát végeztek, biztos asszony, erre is szeretnék még egyszer emlékeztetni. Szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet mondani önnek, az ön munkatársainak, kiváló volt az együttműködés minden területen nagyon nagy megértést tanúsított irántunk. Lehet, hogy néha egy kicsit kellemetlenek, vagy nem igazán diplomatikusak voltunk, tehát néha egy kicsit provokálnom kell ahhoz, hogy komolyan vegyenek. De hát ez persze nagyon ez, ez egy kicsit néha lazította a hangulatot. A tolmácsok nekem azt mondták, hogy jó volt itt dolgozni, mert néha még jókat nevettünk. Minden esetre köszönöm szépen, hogy részt vettek ennek a szakbizottságnak a munkájában. Mindenkinek, a képviselőknek és a biztosasszonynak is minden jót kívánok. Ön az első, először az egészségügyel foglalkozott, első biztosi mandátuma alatt, most pedig a kultúrával. Ez nagyon jól állt önnek, és köszönöm szépen részvételét és munkáját. Ezzel lezárom a vitát. Ehm, dann kommen wir zu Punkt Verschiedenes. Most pedig az egyebek rendi pontra térünk rá. Van-e valami ez alatt? Hanno, tessék! Kedves barátom Hannó, biztos vagyok benne, hogy a többiek is egyetértenek velem. Nem, nem. Egyszer elég volt. De ma van a napja. Március 18-án. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Doris. Happy birthday to you. Thank you very much. Danke, Hanno. So, und jetzt haben wir unsere Koordinatoren. Most pedig a koordinátorok ülése következik. Mindenki, aki nem koordinátor, kérem hagyja el az üléstermet.